Ja, wir verlangen. Hm? we, start, no? Who is, uh, who is replacing Mr. Berman? Who do that? Berman úr helyett ki lesz ma? Richard majd megmenti a világot. Hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket! Az első napi rendi ponttal kezdjük, ez pedig a Berman jelentés, a nem pénzügyi és sok színűséggel kapcsolatos információk bizonyos nagyvállalatok és vállalatcsoportok által közététel nagyon érdekesnek tűnik, mondja az elnök. Howitt kolléga helyettesíti Berman kollégát. Kettes módosító szóbelivel. Igen, Elnézést, elnök úr. Elkötelezettek vagyunk ugyan, de attól tartok, hogy Berman úr nem szeretné a részenkénti szavazást, tehát ellenezzük a három szóbeli részenkénti szavazást. Sind vier Leute Négyen vannak itt, négy emberre szükségem van. Vannak négyen? A szocialisták engedelmesen jelen vannak. This is every how they define solidarity. Ez a szocialisták szolidaritás definíciója. Jó, akkor a szóbeli fel mi lesz? Erster Teil, wer ist dafür? Első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ja. Wer ist für den ersten Teil? Ki támogatja az első részt? Ki van ellene? Jó, hát elutasítottuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Mit ellenőrizzünk? Első részt? Második részt? Ki van mellette? De hát igennel szavaztak. That's the point. The Christian Democrats are confused and the socialists do what they are told. Na, erről van itt szó. A keresztény demokraták mindig összezavarodnak, a szocialisták pedig követik az irányvonalat. Igen, és a keresztény demokraták nyernek, a szocialisták meg elvesztik. Hát igen, ez káosz, de hát nem lehetek ott mindenütt. Jó, lezárom a szavazást. 14 abgelehnt. 12-14-hez elutasítottuk harmadik rész mellett. Ellen. Tartózkodás Elfogadtuk. Elektronikus. This one, it's the same thing again. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom. Elutasítottuk. Mondtam, ugye? And one more. And? Yes, yes, ah, okay. <laughs> So it's uh, 1 by 17 to 16. Tehát 17 a 16-hoz, mondja az elnök. A 16-os módosító két, két részben. Első rész mellett. Második rész mellett nem. Ki van az első rész ellen? Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 17-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 21 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 22 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 23 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 24 van szóbeli hozzá? Van, jó. Első rész, mondja az elnök. Ja, das sind aber hier zwei Abschnitte aufgeteilt. Nee, nee, das ist... Uh, With or without oral amendment. Okay. Also wir stimmen das ab mit oral A szóbelivel 24. Igen, nem tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, igen. Nem, tartózkodás, elfogadtuk. 25, igen. Nem, tartózkodás, elutasítottuk. 26, 27 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 28 mellette ellene elutasítottuk. 29-es első rész mellett ellen elutasítottuk. Második rész mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 30-as első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 31 mellett ellen tartózkodás Elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 36 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 37 első része mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellett 37-es második része elektronikus. Abszolút ist Lezárom. 14 19 ezer elutasítottuk. Okay, amendment 1. Egyes mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Nem, elfogadtuk. Elektronikus szavazás egyesre. Most ez hogy lehet? A liberálisok igennel szavaztak? Igen, hát itt most akkor már nem tudom. Négyes mellett. Ellen. Tartózkodás. Elektronikus. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom. Elfogadtuk 18-16-hoz. Ötös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 6 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellett. Hetes elektronikus Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom. Jó, akkor a végéig elektronikusan szavazunk, mert nem értem. Jó, hetes mellett, ellen. A szocialisták ellene van? Elektronikus. Lezárom. Biztos, hogy mellette szavaztak? Antrag 9 dafür. 9-es mellett, bocsánat, 8-as mellett, Ellentartozkodás elfogadtuk 9-es mellett, ellentartozkodás elfogadtuk 10-es mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk 11 mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk. <clears throat> Nem, elfogadtuk. Elutasítottuk. 11-es Lezárom a szavazást. 17 a 16-hoz elfogadtuk. Dafür. 12-es, mellette ellene, elektronikus. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom. 17-18-hoz elutasítottuk. Hely, az a benyomásom, hogy titkos szavazással igennel szavaznának a béremelésre, se, különben nem értem. 13-as mellette ellene elutasítottuk. 14-15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk a teljes jelentésre mellette. Elektronikus. Nein, nein, was ist das denn? Also, oder Amendments. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom. Elfogadtuk 25 a 10-hez. A végeredmény elfogadtuk. Berman úr, gratulálok! és akkor Howitt úr megérdemelt egy sört, hogy Berman úr ilyen jól harcolt. 25 10. Nem írtuk ki a képernyőre, de 25 a 10-hez nulla tartózkodás. Most pedig Izland következik. Izland által elért eredményekről. Preda úr, már alig várom a beszámolóját. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm uh, din nou despre Köszönöm szépen, elnök úr. Ismét Izlandról beszélünk. Már négy hónappal ezelőtt is megtörtént ez. Ez alatt a négy hónap alatt igazából nagyon hasznos volt ezt a kis szünetet tartani, mert lehetőségünk volt arra, hogy felmérjük azt, hogy milyen változásokat okoz az izlandi választások hatása. Ahogy bizonyára önök is nagyon jól tudják, Izland még most is tagjelölt ország. A kormány úgy döntött, hogy a csatlakozási tárgyalásokat átmenetileg felfüggeszti. Most arra várnak, hogy elkészüljön egy tanulmány. ami a Reykjaviki egyik tudományos intézet munkája lesz, és ez megvizsgálja először is, hogy hogy állnak a csatlakozási tárgyalások. Hogy álltak abban a pillanatban, amikor felfüggesztették őket és megvizsgálják azt is, hogy az Európai Uniónak milyen a helyzete. Nagyon érdekes ez a döntés, mert a politikusok nem akarnak döntést hozni, addig, amíg meg nem tudják hallgatni a Reykjaviki Európai Tudományos Intézet véleményét. Először azt hallottuk, hogy ezután a tanulmány után vitát fognak tartani. A Reykjaviki Egyetem jelentése tehát januárban kerül nyilvánosságra, és remélhetőleg ezután a vita után világos állásfoglalást fog kiadni az, e- az izlandi parlament a jelentés alapján. Egyébként nagyon érdekes dolog történt a közvéleményben Izlandon. Azt tapasztalhatjuk, hogy nő azoknak a száma, akik támogatják a csatlakozást. Már 41,7%-ot ért el az ő számuk a Gallup intézet legutolsó felmérése alapján. 8%-ban növekedett azoknak a száma, akik szeretnék, hogy csatlakozzon Izland az Európai Unióhoz. Mindazonáltal a többség továbbra is a tárgyalások folytatását támogatja. Politikai szempontból ez nagyon érdekes, mert a kormány pont most döntött úgy, hogy meg felfüggeszti a tárgyalásokat, és megvárja a tanulmány elkészültét, miközben a közvélemény egyre inkább támogatja a csatlakozást, és egyre inkább szeretné, hogy folytassák a tárgyalásokat. Hezitált a kormány, és a közvélemény közben egyre inkább támogatja az EU-s csatlakozást. Ez tehát nagyon érdekes. A legutóbbi vitánkon az Európai Bizottság egy haladásról szóló jelentést nyújtott be, de ez csak egy egyszem jelentés volt, és ez paradoxon. A címe ennek a jelentésnek 2012-ig elért haladásról szóló jelentés, illetve a választások utáni kilátások. A korábbi jelentést nem fogadták el, hanem számos alkalommal elhalasztották ennek az elfogadását, és a szakbizottságunk ugyan több állásfoglásról szóló jelentést is elfogadott, de a plenárisra ezek sose jutottak el. 2013-ra a bizottság szintén elkészített egy jelentést a 2012-es haladásról, illetve arról, hogy hogy akadtak ezek meg a választások után Izlandon. Az Európai Bizottság hajlandó ismét megkezdeni a tárgyalásokat, amennyiben a két parlamenti párt ezt szeretné az izlandi parlamentben, hiszen ez a racionális és helyes megoldás. Ugyanakkor azonban az izlandi miniszterelnök úgy reagált, hogy Füle biztos urat azzal vádolta meg, hogy túlságosan szabadon nyilatkozott a tárgyalások állásáról. Szerintünk a biztos úrnak a nyilatkozata nem volt túlságosan is szabados, de a tiszteletben tartjuk természetesen az izlandi miniszterelnök véleményét is. A parlament még nem alakított ki Izlandon világos álláspontot. Szerintem elképzelhető, hogy várhatunk még további vádakat is, vagy bírálatot a tekintetben, hogy a bizottságnak nem teljesen világos az álláspontja. Elné köszönöm a kollégáknak, hogy egy rövid szövegjavaslatomat elfogadták. Egy kompromisszumos módosító indítvány van, ezt az árnyék jelentéstevőknek el is küldtem. Remélem, hogy nem is lesz vele probléma. Ez a kompromisszumos módosító tartalmazza az összes kollégának a felvetését, és a legfrissebb információkat is tartalmazza az izlandi csatlakozásról szóló vitákról, valamint a menetrendet, ami a vitával kapcsolatban eddig nyilvánosságra került. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseiket, hogyha van. Szívesen tájékoztatom önöket bármiről, amiről tudom. Buzek. Buzek, kolléga kolega Ruček is da. I'm replacing Mr. Mr. Iran Farm, who couldn't be here today. So... Iran Farmot helyettesítem, aki nem tudott ma megjelenni. Tehát Ivo azzal kezdi a megszólalását, hogy köszönetet mond egy kiegyensúlyozott állásfoglalásért. E, Preda úr nagyon szokatlan körmények között kellett, hogy dolgozzon ha egy ország felfüggeszti eh, az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásait, az egy szokatlan helyzet, főleg, hogyha a tárgyaló csapatot is feloszlatták, és rendkívül fontosságú, hogy függetlenül attól, hogy egyébként eh, milyen nyilatkozatokat tesz az új eh, izlandi konzervatív kormány, várnak el a fejleményeket. Fontos, hogy nyitva tartsuk a csatlakozási dossziét, nem szabad negatív reakciót kiváltanunk, nem szabad nagyon erőltetnünk az előrelépést, tiszteletben kell tartanunk az iszlandi kormány jelenlegi döntését. Ami a népszavazást illeti, a kormány E, tanúsította, hogy nem érdeklődik az Európai Uniós e, tagság iránt, de az izlandiak fognak dönteni arról, hogy a kormánynak e, folytatnia kell a tárgyalásokat, vagy fel kell azokat függesztenie. Úgy gondolom, hogy az izlandiaknak kellő időt kell biztosítanunk arra, hogy letisztázzák eh, saját berkeiken belül, hogy mit is szeretnének. Eh, mindig kockázatos, hogy egy nap népszavazás az igenről vagy a no nemről szól, eh, az Európai Uniós tagság melletti igen vagy nem szavazatokról, ahelyett, hogy arról folyna, hogy az EU-s tárgy, csatlakozási tárgyalások folytatódjanak-e, vagy sem. Számunkra az izlandi tagság szívünkhöz közel álló kérdés, de ebbe az irányba kiegyensúlyozott és megfontolt módon kell haladnunk, és a közös parlamenti munkacsoport, a JPC alapvető eszköz ebben a továbbiakban is. Köszönöm szépen. Van Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Az áde frakció nevében álláspontom körülbelül ugyanaz, mint az előző felszólalói. Izland egy régi demokrácia, nagyon nagy örömmel fogadjuk az Európai Unió tagjaként, azonban az izlandiak és kormányuk azok, akik döntenek arról, hogy mostanatok ez, hogy haladnak tovább ezen az úton. Nem szabad nyomva csakorolni rájuk, nekik kell megszervezni a saját életüket. Ennek ellenére továbbra is tárgykarokkal várjuk őket abban a pillanatban, amikor a bővítés iránt meghozzák a megfelelő döntést. Természetesen mindenkit arra kérek fel itt a, ebben a csoportban, illetve a frakciómon belül is, hogy ha az izlandiakkal kapcsolatban lépnek, hogy ezt az üzenetet adják át nekik. Tiszteletben tartjuk a döntésüket, de várjuk őket Eh, Sir Robertnek adom meg a szót, mondja az elnök. Az elnök már is lelépett? Üdvözlöm az új elnököt. Nos, van egy Angliában egy kifejezés, ami úgy szól, hogy softly, softly, catchy monkey. Azt hiszem ez a legmegfelelőbb eh, kifejezés. Gratulálok Prada úrnak a delegációs elnökségben eh, elnöki munkájához. hivatalos látogatáson magunk is jártunk Izlandon, és nyilván senki nem tudta, hogy merre hány méter, milyen politikákat kellene elfogadniuk. Én úgy gondolom, hogy nem valószínű, hogy csatlakozni akarnának az Európai Unióhoz. Minden esetre függetlenül attól, hogy mi szeretnénk őket az EU-ba látni, vagy nem, ettől függetlenül az ő döntésekről van szó. Ők 950 óta, több mint ezer éve demokrácia, a népszavazás, pontosabban a, a kutatások lassan-lassan az EU-s tagság felé mozdulnak el. Gratulálok a jelentéstevőnek, alaposan és részállás nélkül dolgozta fel ezt az ügyet. Az ECR frakció álláspontja az, hogy várjunk, figyeljük az eseményeket, majd eldöntik, hogy csatlakoznak vagy nem, de ez az ő döntésük, és jó magam is, illetve a frakcióm is elégedettek vagyunk azzal a móddal, ahogy jelentéstevő kezelte ezt a dossziét. Elnök, köszönöm szépen, most pedig megadnám a bizottság részéről Lange úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevének is a munkáját. Röviden tájékoztatnám önöket két ügyről, amelyekről nem beszéltünk eddig. Az egyik az, hogy a külügyminisztérium megrendelt egy jelentést a csatlakozási folyamatokról, illetve az EU-s fejleményekről. Tájékoz... A rendelkezésünkre álló információk alapján ezt a jelentést az Izlandi Egyetem gazdasági eh, tanulmányokkal foglalkozó eh, eh, karral fogja elkészíteni kutatóintézete, de csak 2014 elejére készül el a tanulmány, amelyet aztán az izlandi parlament megvitat. Ettől függetlenül a külügyminisztérium Izlandon felkérte Eh, az izlandi eh, testületeket, eh, foglalkoztatói szervezeteket és szakszervezeteket, hogy ők is készítsenek jelentéseket az EU csatlakozások folyamatáról, amelyeket a Nemzetközi Ügyek, a Nemzetközi Kapcsolatok Intézménye, Intézete fog összeállítani. Ugyancsak 2014-ben kerül ez is megjelentetésre. Ez a négy szervezet eddig meglehetősen határozottan támogatta a csatlakozási tárgyalásokat, és úgy gondoljuk, hogy ez a jelentésekben is valószínűleg tükröződni fog majd. Ezt követően 2014 tavaszán várhatóan az, az izlandi parlament meg fogja vitatni ezeket a jelentéseket. Ami a kutatásokat illeti, a legutóbb adatok arra utalnak, hogy az izlandiak többsége, most 67-es százalékról van szó, támogatná, hogy legyen népszavazás arról, hogy folytassa Izland a tárgyalási csatlakozásokat, vagy csatlakozási tárgyalásokat vagy ne, de úgy tűnik, hogy a népesség többsége ugyan, uh, ugyan e, nem támogatja a csatlakozást, de 41% e, támogatná azt. Elnök, Preleó szeretne még néhány szóban szólni. Örülök ennek a konszenzusnak Izlanddal kapcsolatban. még azután is, hogy a kormány úgy döntött, hogy a csatlakozási tárgyalásokat felfüggesztjék, felfüggesztik, megtartottuk ezt a konszenzust, ami kialakult az előtt, hogy ezt megtették volna. Az elkövetkezendő hónapokban lehetséges, hogy lesz valamilyen konfrontáció a megrendelt tanulmányok kapcsán és én magam úgy gondolom, hogy a döntést nem fogják nagyon hamar meghozni. Talán következő tavasszal kezdődhet meg a vita, ami azt jelenti, hogy Izland a közeljövőben szakbizottságunkban nem lesz a napirendünk sürgősségi pontjai között. Elnök, szeretném bejelenteni, hogy szakbizottságunkban december 5-én szavazunk erről a témáról, azaz jövő héten. Ezzel ezt a napi rendi pontot le is zárhatjuk, és tovább lépünk a következőre. Sajnos azonban Elizabeth Jegle asszony nincs itt, ezért közvetlenül rákövetkező napi rendi pontra térünk át, ez a 2013 évi eredményjelentés Montenegróról. Tenok úr, képviselő úr mikrofon nélkül. Sajnos az irodámban maradt a ö, beszédem, úgyhogy el kell szaladnom érte, mert nem tudtam, hogy most kerül sorra ez a napi rendi pont. Akkor Tartsunk 5 perc szünetet, és ez alatt megvárjuk vagy Jégle asszonyt, vagy Tánok úr beszédét. Mr. Tanok? Tanok úr, készen áll? Kollégák, akkor kezdjük a 12-es napi rendi pontunkkal. 2013 évi eredményjelentés Montenegróról. Most a jelentéstevőnek, Charles Tanoknak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, nagy öröm, hogy ismét bemutathatom az eredmény nyekről szóló jelentés Montenegro kapcsán. 2010-es decemberi státuszjelentés óta óriási lépéseket tettek az EU-s csatlakozás felé. Nagy örömmel láttam ezt a tíz évvel ezelőtt, tíz nappal ezelőtti látogatásomon. Nagyszerű példa arra, hogy a balkáni országok közül egy milyen óriási előre haladást tud előre elérni. Két évvel ezelőtt vált el Szerbiától, az elmúlt évszázadok, elmúlt évtizedek nyomán kialakult helyzetben óriási előrelépéseket tudtak elérni. Kicsit szkeptikus voltam, hogy egyedül életképes állat, állam lesz-e Montenegró, de nagy örömmel látom azt, hogy tévedtem. Nem csak keményen dolgoztak, hogy jó refér, reformokat vezessenek be a politikai és szociális területen, hanem még Szerbiát is húzzák maguk után a tárgyalási folyamatban. Átvilágítási üléseket tartottunk, az összes csatlakozási fejezet már amelyeket eddig megnyitottak, lezárultak, a 23-24-es fejezet, amelyek a, a korrupció ellenes pénzmosással kapcsolatos bűnügyi és szervezett bűnözéssel kapcsolatos fejezetek a kulcsfontosságú fejezetek ezek lesznek megtárgyalva az elkövetkezendő hónapokban. Montenegro Izlanddal ellentétben, akik úgy tűnik, hogy kihátrálnak a csatlakozási tárgyalásokból, le, tehát Montenegro lehet a következő Európai Uniós tagállam 2021-22 körül talán már, ha nagyon jól működnek együtt velünk. Nagyon szép ország a Nyugat-Balkánon, Montenegro. Egy tényre azért felhívnám a figyelmet, ami nagyon fontos, teljesen széles körül a nemzeti konszenzus, hogy csatlakozni kell az Európai Unióhoz. A kormány és az ellenzék is osztoznak ebben a véleményben. Látom, a látogatásom során láttam, hogy mennyire áldáz az ellenzék, de szabad a sajtó és nagyon sokszínű a társadalom. Az első látogatásom alkalmán azt láttam, hogy a média és bizonyos nem, nem kormányzati szervezetek egy korábbi parlamenti ellenzék helyét foglalták el, a parlamenten kívül töltötték be ezt a szerepet. Gyukanovics és a környezete ellenzéke voltak, de a cél közös az európai integráció előremozítása vannak a újságírók megfélemlítésével kapcsolatos problémák, és vannak elszórt esetek, amelyben erőszakosan megtámadnak újságírókat, azt tapasztaljuk, hogy nincsenek olyan jogszabályok, amelyek megnyomorítanák az újságokat, és a média a saját öm, módján működhet, és nem kell, hogy félrevezesse a közvéleményt, ami egyébként más országokban előfordul. A montenegrói társadalom tehát hogyha ö, a kormány, a nem, a, ö, tehát a civil ö, társadalom, hogyha támogatják a kormányt a megfelelő és fontos reformok elvégzésében, akkor azzal elő tudják segíteni a csatlakozási folyamatot, hogyha hátráltatják benne, akkor nehezíteni tudják a folyamatot. A csatlakozási tárgyalásokban még a társadalmi ügyekben és a gazdasági területen előre kell lépni, az igazságszolgáltatás és a választási törvény területén még vannak tennivalók, de optimista vagyok. A parlamenti választások, parlamenti képviselők fogják megválasztani a következő fő ügyészt. Remélhetőleg ez a lépés majd megerősíti a jogállamiságot. A bizonyos bűnök esetében jelenlévő büntetlenség még a legmagasabb szintén is problémára felhívtam a figyelmet. Volt egy olyan ügy is, amikor állítólag a közpénzek felhasználásáról tárgyaló képviselők tárgyalását felvették magnószalagra, de szerintünk, bár ez probléma, egy parlamenti, európai parlamenti jelentésben nem kell, hogy szerepeljen, ráadásul, ahogy az Európai Bizottság haladásról szóló jelentése meg is jelzi, megfelelően kezelik ezt a problémát. Az LMBT roma jogok és a nemek közötti egyenlőség területén is előrehaladást ért el Montenegro. Állítólag két nyíltan homoszexuális közszereplő van Montenegróban, ezek közül az egyik Kanadába távozott. Úgyhogy az LMBT jogok területén még van helye az előrelépésnek, bár a rendőrség nagyon jó munkát végzett, két felvonulást ugyanis Budvában és Podgoricában nagyon példás módon lebonyolítottak. Montenegro a nato is szeretne csatlakozni, ami nem feltétlenül releváns a mi szempontunkból, de megemlíteném azt, hogy a montenegrói reformokat megerősíteni a NATO csatlakozás, illetve az EU csatlakozást is elősegíteni, hiszen nagyon sok ügy közös. A védelmi miniszter már is biztosított minket arról, hogy a közös külés, közös biztonságpolitika területén már is nagyon komolyan hozzájárulnak az Európai Unió célkitűzéseihez is, a transatlanti partnerséghez is szeretnének tehát csatlakozni. Montenegro ismét csak jó híreket jelent számunkra. Remélem, hogy ezzel a felmérés amelyben felsorolom, hogy Montenegro mit érte, egyetértenek a kollégák is, és remélem, hogy kompromisszumos módosítókat tudunk majd a szavazás előtt benyújtani. A szavazás egyébként januárban fog sor kerülni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, hogy bemutatta Teok úr a jelentés tervezetét. Most pedig megadom a lehetőséget az árnyék jelentéstevőknek. Illetve üdvözlöm Jegle asszonyt is, de sajnos még várnunk, várnia kell, mert az előző napi rendi pontot már megkezdtük, tehát ezt be kell fejezzük. Most a néppárt részéről Rizeki Csúr asszony. A Tucker Taker, úrfarande. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint mindig, Tenok úr nagyon jó jelentést dolgozott ki, nagyon jól kiegyensúlyozott ez a jelentés. Köszönöm szépen, Tenok úr. Nem tudom, hogy hallanak, most kérdezi a hozzászóló. Persze, szlovákul is beszélhetek, hogyha önnek az jobban tetszik. De akkor inkább svédül folytatom tovább. Tehát még egyszer, Tenok úrnak nagyon köszönjük ezt a jó, kiegyensúlyozott jelentést, de lenne néhány pont, amit tartalmilag szeretnék kiemelni. Először is a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harc, ezek prioritások. De ez nem csak Montenegróra vonatkozik, hanem az egész régióra. Látjuk, hogy most már az országon belül is mindenkit foglalkoztat ez a téma. A balkáni országok, mióta Bulgária és Románia belépett az Európai Unióba, azóta nagyon figyelnek ezekre a témákra. És Montenegro mindig is híres volt arról, hogy foglalkoznak ezzel a területtel. Tánok úr utalt erre, és én szeretném, hogyha figyelembe vennék, hogy több balkáni országról is készült most jelentés, és jó lenne, hogyha a kifejezések, a megszövegezések az egyes jelentésekben ugyanolyan tónusban jelennének meg, mert ezek határon átnyúló problémák. És úgy gondolom, hogy az, hogy a megszövegezés ugyanaz legyen ezekben a jelentésekben, ez fontos lenne. Aztán a média szabadság. Itt nagyon fontos, hogy az újságírók szabadon végezhessék a munkájukat, csak hogy ez felelősséget jelent az újságírók számára is ugyanis a Balkánon kicsit másképp értelmezik a média szabadságot. Úgy tűnik, hogy az újságírók azt gondolják, hogy bármiről, bármilyen stílusban jelentéseket írhatnak. Nagyon fontos lenne, hogy a megfogalmazás az, az domborítsa azt, hogy felelőssége jár a média szabadság. Ezen kívül még néhány tényt szeretnék aktualizálni, ugyanis a jelentésben az szerepel, hogy Montenegrónak jobban kell védenie a kisebbségek jogait. A romákat és az egyiptomiakat említik a jelentésben, 2012-ben Montenegro egy intézkedési tervet állított össze a romák és az egyiptomi származásúak jogait illetően. Én ezt jobban szeretném kidomborítani. Aztán még valami. Az ellenzék nyilvánvalóan megkérdőjelezi Tanok úr jelentését is, és azt fogja mondani, hogy túlságosan rózsás képben látja az ország helyzetét. De szeretném elmondani, hogy a többi országgal összehasonlítva a régióban, például Szerbiával, nagyon jó a helyzet Montenegróban. De Montenegróban az ellenzék egy része nem nézi azt jó szemmel, hogy Tanok úr jelentése pozitív fényben állítja be Montenegrót. Pedig a jelentés nagyon jó, kérem támogassák, köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Anna. Raucsek úr. Köszönöm szépen. Joran Farmnak a véleményét szeretném előadni. Köszönjük Tenok úrnak ezt a kiegyensúlyozott jelentést, nagyon fontos kérdésekkel foglalkozik, kidomborítja a polgári társadalomnak a szerepét a csatlakozási tárgyalásokon, és hogy a 23-as, 24-es fejezetet megnyitják nem sokára a tárgyalásokon. De ennek ellenére néhány módosítót szeretnék beadni, fontos témákat illetően, például az EPA finanszírozást illetően, az IPA finanszírozást illetően, hogy a polgári társadalom a szakszervezetek is megkaphassák ezt, hogy Montenegro az egyenlőségi politikával jobban kell, hogy foglalkozzon, mert a nők nagyon alul reprezentáltak a parlamentben, és a magán és közférában. Ezen kívül, mint szociáldemokrata, be fogok adni a szakszervezetekről és a munkajogról is módosítokat. Ez Jöran Farmnak a véleménye, de támogatja a jelentést. Csak néhány módosítóval ki szeretné egészíteni. Köszönöm. Köszönöm, Rucsek úr. Weigel úr. Köszönöm. Támogatom Tánok úr munkáját. Nagyon jó a jelentésre, és nagyon konstruktív, ösztönző jellegű. A frakcióm részéről úgy gondoljuk, hogy Montenegro lassan, de biztosan teljesíti a tagsági feltételeket, bár ahogy a bizottsági jelentés is mondja, az adminisztrációs kapacitás erősítése fontos lenne még. Egy rövid, turbulens időszak következett be az elnökségi választások után, a parlament pedig most teljes mértékben működőképes és demokratikusan működik. A reformok kézzel foghatóak, a közbeszerzés, a vállalati jog, az intellektuális tulajdonjog, adóztatás, iparpolitika ezeken a területeken Montenegro előre haladt, és megkezdhetőek a csatlakozási tárgyalások. A raportőr is támogatja ezt a kérést. Aztán a benchmarkokat azonban más fejezetek esetén is ki kell jelölnünk. Átfogó intézkedési tervre van szükség a jogállamiság területén. Erre vonatkozik a 23-as, 24-es fejezet. Kritikus kérdések a szervezet bűnözés, korrupció, az igazságszolgáltatás rendszerének megreformálása. Csatlakozom a raportőrhöz, nyissuk meg ezeket a fejezeteket. De a szociális gazdasági helyzeté még nagyon összetett, a munkanélküliség majdnem 20%. A polgári társadalom több folyamatban részt vesz, de még lehetne tenni ezen a téren. A regionális szerepét illetően Montenegro fontos szerepet játszik. Végül, hogy húzzam alá, az, hogy a határok felszámolása a bizottság jelentése is mondja, nagyon fontos, és Montenegrónak a nyílt határok kérdését meg kell oldani a szomszédaival. A történelem azt mondja, azt mutatja számunkra, hogy a jövőben ez hatalmas probléma lehet a Balkán országai számára. Köszönöm. The, uh, the Miss Maker. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Lunacek képviselőtársunk nevében fogok beszélni, ő árnyékjelentéstevőnk. Köszönöm Tanok ennek a jelentést. Néhány megjegyzésünk azért lenne. Először is visszatérnék a múlt havi plenáris szavazása. Ugye az elnöki választások után még mindig sajnálatosnak tartjuk, hogy a jelentéstevő nem támogatta azt a módosítót, amelyet a választások utáni vitával kapcsolatban benyújtottunk ott a választók, a szavazó regisztráció és a közpénzek felhasználása kapcsán számos kétség merült fel. Montenegróban lett volna befolyásunk, de az Európai Parlament nem élt ezzel a lehetőségével. A fontos, hogy a előreadási jelentésben e, szerepeljen ez a téma. Egyelőre nem elég nagy nyomást gyakorlunk az országra a Parlamenti Vizsgálóbizottság nem jutott el a végkövetkeztetések, megfogalmazásáig. Kedves kollégáim, ezek nem apróságok. E, a montenegrói nép és a demokrácia intézményes rendszerét mondja kétségbe. E, az ország megfelelőleg alapvetőbb e, demokratikus követelményeknek, de ezeket a hibákat orvosolni kell, és meg kell akadályoznunk, hogy ugyanerre bármikor újra sor kerülhessen. Komoly aggájaink vannak az újságírók függetlenségével, illetve biztonságával kapcsolatban. Bizonyos beszámolók arról szólnak, hogy a helyzet nem javul, hanem éppenséggel romlik. Az újságírók, új, újságírókat többen fenyegetik, és gyakrabban, mint korábban a 13-as cikk kapcsán említem, hogy az igazságügyi intézkedéseket még mindig várjuk ezen a téren. Harmadrészt pedig jó, hogy a kormány elfogadott egy stratégiát az LMBT népesség életminőségének javítására, azonban olyan riasztó ügy ez, ahol, amelyben főleg csak papírok születnek. Az egyik legfontosabb személyiség éppen most menekült Kanadába. Hogy lehet ezt elmagyarázni, hogyha a kormányzati munka papíron folyik, akkor erre miért kerülhet ez sor? Köszönöm szépen, remélem, hogy a továbbiakban is jól együtt tudunk működni. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a GUE frakció nevében Fujanics úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm ezt a barátságos és őszinte jelentést. Amikor azt mondom, hogy őszinte, akkor arra gondolok, hogy a legalapvetőbb ügyek nagy részét e, tárgyalja az anyag. Amikor azt mondom, hogy barátságos, akkor e, arra gondolok, hogy megpróbálja támogatni és bátorítani az országot, úgy gondolom, hogy egy jó jelentésnek valóban ez a szerepe. Nem az a, az alap gondolat, hogy értékeljük az országot és felmérjük, hanem hogy segítsünk nekik. Nos, Montenegro kis ország, 600 ezer lakója van csak, de elég összetett ország. Mind az etnikai összetételét illetően, mind a vallások tekintetében, és különösen a történeti háttér tekintetében. Ugyanakkor ez a komplexitás valójában nem a legfontosabb problémák kiváló oka, hiszen itt nem nacionalista vagy vallási összeütközésekre van szó. Montenegro ugyanazon politikai párt vezetése alatt működik az 1990-es évek óta, egy alig félmilliós, félmilliónál kicsit nagyobb népességű ország e, esetében a politikai elit szinte egyetlen család, ami bizony azt jelenti, hogy a szervezet bűnözés e, jelen van a kormányzati munka felsőbb szintjein, e, láthatjuk az állami tulajdonú ingatlanok eladásának módozatát, a pénzmosást és egyéb visszaéléseket. Kétségtelen, hogy ez a jelenség ellen küzd Montenegro, meglehetősen sikeresen, de az alapvető ok a partitokrácia, amely jellemző az átmeneti helyzetű országokban, és Montenegro ugyanúgy nem immunis ez ellen, mint eh, ahogy úgy ezt a többi nyugat-balkáni országról is elmondhatjuk. Ezt elég világosan meg kell fogalmazni, és tervezem is, hogy ebben a szellemben néhány módosítót benyújtok. Másfelől vannak olyan problémák, amelyeket eh, a jelentés is világosan megemlít. Montenegrónak előbb-utóbb szembe kell néznie azzal, hogyha gyakorlatilag nincsen ipar az országban, a 90-es évek előtt létező ipart szinte teljesen felszámolták, a foglalkoztatási arány az rendkívül alacsony. Ha ez így marad, akkor az ország kudarcot fog vallani a tárgyalási folyamat során. Teljes negyedértek a jelentéstevővel abban, hogy a 23-as, 24-es fejezetet meg kell nyitni, mert pontosan ez az a terület, ahol az ország a legtöbbet e, teljesítette, és e, ahol a legtöbb előrelépés lehet számítani, mindesetre a frakciónk támogatja a jelentést. Köszönöm, most pedig megadom a szót a két további felszólalónak, először is Kukán úrnak, aki a delegáció elnöke Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni eh, Tánok kollégánknak a Montenegróval kapcsolatos jelentésen végzett munkája. Igen, alapos volt, jó jelentés készített, ezért néhány általános megjegyzést szeretnék csak tenni. Összességében elégedett vagyok azzal, hogy az EU integrációs folyamat Montenegróban hallad a maga útján. Ugyanakkor ebben a folyamatban sokkal igényesebbnek kellene lennünk, hiszen sokkal gyorsabb és lényegesebb lépésekre lenne szükség. Fontos lenne, hogy az ország ne veszítse a lendületét. Fontos, hogy a reform folyamatok, amelyek életfontosságúak, alaposan meg is valósuljanak. A jogállamiság, illetve az ehhez kapcsolódó reformok muszáj, hogy megvalósuljanak a 23-as és 21-es fejezetek eh, a tárgyalások szempontjából alapvető fontosságúak pontosan emiatt. A korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem olyasmi, amit folytatni kell, és eh, a kiemelt ügyeket nem lehet elmismásolni. Szeretnék ezért ennek úrhoz csatlakozni abban, hogy én is eh, sajnálatosnak tartom, hogy a bűn, bűnöz, szervezett bűnözés kiemelt ügyeiben az első első fokon nem születtek gyakorlatilag eddig elmarasztaló ítéletek. Úgy gondolom, hogy a hatóságoknak mindenképpen vezető szerepet kell vállalniuk az, alap, az alapos nyomozásban, illetve igazságszolgáltatási eljárásban. Az ehhez kapcsolatos reformok folytatása alapvető fontosságú, ez világossá teszi a, közös, a, a, a nép számára is, hogy az átláthatóság javul. Végül, de ugyanilyen fontos ez is, a szociogazdasági, szocioekonomiai e, e, kérdések ugyancsak életfontosságúak, ezekre Tenek úr is kitér jelentésében, azzal egészíteném ezt csak ki, hogy stabilabb és e, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet kellene teremteni a vállalkozások számára, és a, hogy a, a kisebbségek integrációjára is sokkal megfelelőbben sor kerüljön. Elnök, köszönöm, megadom a szót Tia úrnak. Tanok. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni Tanokonak, nagyon kiegyensúlyozott a jelentése és egyértelműen rámutat, hogy az elmúlt évben Montenegro milyen előrelépéseket tett. Ami nagyon fontos, a korrupció elleni harc. Hogy ismételjem meg, amit az előttem szólók mondtak. Én úgy gondolom, a 23-as, 24-es fejezet megnyitása megteremti az előfeltételeket ahhoz, hogy megbirkozzunk ezzel a problémával. Ami a gazdasági helyzetet illeti, hangsúlyozni szeretném, hogy az EB szintén rámutatott, hogy az AKI-nak az előírásait nagy részben teljesíti Montenegro, de ahhoz, hogy a gyakorlatban jobban meg tudják valósítani, még vannak tennivalók. Ami a bejegyzett vállalkozásokat, illetve tőzsdejegyzett cégeket, még itt is van tennivalónk, hiszen még eh, van itt tennivaló. Ezzel kapcsolatban beadunk majd néhány módosítót. Aztán a négyes cikk. Az erősebb politikai akarat. Erre szükség van, hogy a tárgyalási folyamatot minden egyes montenegrói állampolgárral megismertessük és elfogadtassuk. Végül Montenegro előrehaladást ért el, de nagyon pozitív ez a jelentés, és ajánlanám. Köszönöm. Következő hozzászólónk. Köszönöm szépen. Én támogatom ezt a jelentést, és szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. De szeretném elmondani, hogy a népszámlálás, amelyet 2005-ben folytattak, az nem volt ugyan ellentmondásos, de rákényszerítették az állampolgárokra ezt a népszavazást, mert legalább 55%-os részvételre van szükség ahhoz, hogy Montenegro függetlenek nyilváníthassa magát. Egyértelmű volt a montenegrói állampolgároknak a véleménye, ők független Montenegrót szeretnének. Ezt el kell, hogy mondjuk, hogy Montenegrónak nagyon dinamikus a külpolitikája a régióban. Nagyon pozitív a hangulat, ez az egyetlen ország a régióban, amely jelenleg folytatja már a csatlakozási tárgyalásokat. De össze kell hangolni a tevékenységét a régió többi országával. El kell, hogy mondjuk, hogy Horvátország már a 23-as és a 24-es fejezeteket áttárgyalt az EU-val, ezért nagyon jól tudjuk, hogy ebben a régióban ezek nagyon fontos fejezetek. A bizottság két fejezetet már lezárt, most pedig hatot szeretne megnyitni. Ezen kívül Montenegro és Horvátország határát illetően egy átmeneti rend van érvényben, de van néhány, van egy kis tapasztalatunk azt illetően, hogy ezzel a problémával hogyan kell megbírkoznunk. Montenegrónak és szomszédjának pedig feladata az, hogy megoldja ezt a problémát, mielőtt Montenegró belép az EU-ba. Elnök. Lange úr a bizottságtól. Very much, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék naprakész információt szolgáltatni arról is, hogy mi ezt a 23-24-es a jogállamiságról szóló két fejezetet hogy látjuk. Múlt héten mutattuk be a véleményünket a tagállamoknak, És a bizottságnak a véleményében előső alkalommal átmeneti benchmarkokat is meghatároztunk. Mik is ezek? Ezek a jogállamiságnak a nagyon széles körben különböző aspektusait mérik. Ezek a benchmarkok, ezek nem újdonságok, hanem a montenegrói cselekvési tervekből vesszük őket, tehát nem meglepetés Montenegró számára, hogy ilyen köztes elérendő célokat látnak, és ezeket mérjük. A kormányközi konferencián december 18-án remélhetőleg meg tudjuk vitatni ezeket. Amikor ezeket a átmeneti célokat kitűztük, akkor azt is vártuk, hogy Montenegró már lássa az, hogy ér el eredményeket. Tehát ezeket nem azért állítottuk fel, hogy két évig ne történjen semmi, és aztán utána hirtelen gyorsan mindent elintézzenek, hanem ahogy azt lássuk, hogy folyamatosan hoznak lépéseket, és hat havonta nyomon követjük azt, hogy milyen változások történnek ezen lépések nyomán. Azt is javasoljuk a jelentés tervezetünkben, a közös állásfoglalásról szól tervezetünkben, hogy a montenegrói változásokkal kapcsolatban javassuk azt is, hogy ezeket az átmeneti benchmarkokat változtassuk meg folyamatosan. Montenegró felé a közleményünkben szeretnénk azt is elismételni, amit önök hangsúlyoztak, hogy komoly politikai akaratra van szükség, hogy ezeket a célokat elérjék. Anélkül, nem fog sikerülni. mit lehetne megnyitni, illetve mi fog történni december 18-án. Úgy gondoljuk, hogy ez alkalommal már új fejezeteket is meg lehet nyitni. A 23-24-es fejezet alapvető fontosságú a további előrelépés szempontjából a tárgyalási sorozatban de hogyha ezekben sikerül előhaladást elérni, akkor talán más fejezeteket is megnyithatnak. Köszönjük szépen, Lange úr, mondja az elnök. Mm, most Tenok úrnak adom meg a szót, de kérem, hogy legyen rövid, mert Jeglasszony már vár. Köszönöm szépen, elnök úr. Persze, szakértőktől is kaptam információt, akik abból a régióból származnak, és sokkal jobban ismerik az egész térséget, mint ahogy én bármikor is megismerhetem. Köszönöm Ibrizagics kollégának is a segítségét. Persze, az jó lenne, hogyha az összes Nyugat-Balkánnal foglalkozó jelentésben, illetve tagjelölt országgal foglalkozó jelentésben hasonlóan fogalmaznánk. Igazából én a nyelvhasználatot ilyen szempontból nem vizsgáltam, de hogyha iránymutatásokat kapok, akkor megpróbálhatjuk összehangolni a nyelvhasználatot. Montenegro esetében probléma lehet az, hogy a rágalmazó jellegű újságírás az felütheti a fejét. És persze a biztonságot az igazságszolgáltatásnak és a, rendőrségnek biztosítani kell az újságírók számára, de ez nem jelenti azt, hogy ők akkor azt csinálnak, amit akarnak, és a címlapon megrágalmaznak például akár mondjuk európai parlamenti képviselőket ahol, azzal, hogy pénzt fogadnak el a kormánytól. Sajnos az én országomban ez az újságíró és a lapja ellen öm, pert jelentene, Montenegróban még nem, és ez ügyben szerintem érdemes lépni. Üdvözlöm azokat a megjegyzéseket is, amelyek a cselekvési tervről szóltak a romákkal kapcsolatban, ez világos, hogy nagyon fontos. Mások is, Rócsek úr például, tett megjegyzéseket. Nem, az valaki más volt? A szakszervezetekről. Érdekes lesz megvizsgálni azt hiszem, hogy addig nem ítélkezek, amíg a szakszervezeti ügyeket nem is, illetve a dolgozók jogaival kapcsolatos ügyeket nem ismerem meg. Az ILO ö, egyezményeivel és az ákival is össze kell természetesen, hogy hangolják a jogszabályokat. Egy kis ország most már sok ö, segítséget kapott Szlovéniától, Horvátországtól, hogy ne kelljen teljesen a, a kereket újra feltárniuk, tehát a fordítás az egy ilyen pici országnak az egész EU-s joganyag lefordítása óriási teher, de ez a két szomszédos vagy környékbeli ország segítséget nyújtott, és hát a nyelvek mégiscsak hasonlóak, hanem is egyformák. Az új fejezetek megnyitásával kapcsolatban a versenyképesség és az állami segítségnyújtás a nagy alumíniumgyárnak, amelyet egyébként be fognak zárni, hogyha nem sikerül közpénzből megmenteni, ez komoly problémákhoz vezethet. Lehet, hogy ezzel kapcsolatban érdemes majd módosítót benyújtani, mert a munka helyteremtés az prioritás, ugyanis elég magas a, a munkanélküliség, és nagy mértékben a megbízhatatlan például turisztikai iparra hagyatkoznak, ami szezonális munkát biztosítsak. Van még egy probléma, amit én is felvetettem a kormány legmagasabb szintjeivel folytatott tárgyalásban. Most olaj- és gáz koncesziókat akarnak az Adriai tengerben kiadni, és ami nem is biztos, hogy ott fognak találni elégséges olajat és gáz, de ráadásul a költségekkel és a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatban is vannak um, kétségeim. Itt valószínűleg bírósági tárgyalásokra fog sor kerülni, és ráadásul most már a technológia lehetővé teszi, hogy az egyik ország felségvizein kezdjenek el fúrni, de a másik országnak a talapzata, tenger alatti területeiből termeljék ki a nyersanyagot, és ez újabb nemzetközi jogi problémákhoz vezet. Világos, hogy a választásoknak átláthatónak és fernek kell lennie, amilyen módosítókat ezzel kapcsolatban benyújtanak, azt érdeklődéssel fogom olvasni, és persze az újságjókat védeni kell. Rujanovics úr, köszönöm a megjegyzését. Ismét ön is a korrupciót és a szervezetbűnözést hangsúlyozta Kukán úr, a barát, és egyetértek abban, hogy egy stabil üzleti környezet az nagyon fontos, különösen egy ilyen pici ország számára. Az euró öm, használata, igen, ez a nagyon magas turizmus miatt továbbra is fenntartható. És volt még egy dolog. Például Pikola úr én azt, hogy ellentmondásos, csak azért említettem, mert úgy emlékeztem, hogy 55,5%-ról volt szó, de hát itt most olyan helyzetbe kerülünk, mint a nizai szerződésről szóló francia népszavazás, ahol fél százalékon múlott az ügy, de remélem, hogy nem fog erre sor kerülni, hanem sikertörténet lesz Montenegro. Majd még folytatjuk a vitát, amikor megkapom a módosító javaslatokat. Köszönöm. Tenok úr, mondja az elnök. A módosítók benyújtásának határideje december 5 dél. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezárjuk, és azonnal meghallgatjuk Jeglászony beszámolóját a tajikisztáni választási megfigyelő misszióról 2013. november 4-e és 7-e között került erre sor parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! nem mondta el, hogy hány másodpercet kaptam. Úgyhogy nem, nincs idő, korlátozás mondja az elnök. Ennek ellenére rövid leszek. Szeretném kollégák, ha itt maradnának, mert érdekes dolgokról fogok beszélni. 2010-ben már jártam a küldöttség vezetőjeként Tajikisztánban, és most idén, november 4 és 7-e között megint elnökségi választások voltak, a kollégáim Cassini úr, Teresa Riera Madurell Spanyolországból, Speroni úr Olaszországból, és Joachim Zeller. Ez volt a küldöttség. Az OECD-vel együtt végeztük a feltáró munkánkat, és elmondhatom, hogy nagyon jól működtünk együtt, mert ez nem egyértelmű az ilyen választási megfigyelések során, de itt most nagyon jól működtünk együtt, és a nagyon jó voltak az elemzések is. Egyetlen pontban sem ütköztek a vélemények. Tajikisztán az OECD elveit elfogadta a választásokat illetően, és be is tartja a szabályokat. De azért van még kritika, amit gyakorolhatnánk, és hát ezen még, ezeken még lehet változtatni a jövőben, remélhetőleg változtatnak is. Szeretném külön hangsúlyozni. Nagyon informatív, nagyon jó találkozóink voltak, nagyon érdekes megbeszéléseket folytatunk a politikai pártokkal, az ellenzéki pártokkal, és az elnökségi jelöltjét a Szociáldemokrata Pártnak és az iszlám fel újraéledés pártjának a jelöltjét nem hagyták a választásokon részt venni. Ez az egyik kritikánk, amit, aminek szót is adtunk, hogy ezeket a jelölteket nem hagyták részt venni a választásokon, de azt is elismerjük, hogy időre van szüksége még Tajikisztánnak, amíg az ilyen problémákkal meg tud birkózni, mert jelenleg a politikai párbeszéd ez még nem túl gördülékeny az országban. Az egyik jelölt Dusanbéban egy nagyon tiszteletre méltó professzor, de az iszlám párt számára ő elfogadhatatlan, mert fejkendőt nem visel női jelöltként. Ezen kívül köszönet a kollégáknak, akik részt vettek eh, a misszióban. Nagyon jól, gördülékenyen mentek a dolgok, megbízhattunk az előkészítésben, és Köszönetet szeretnék mondani az EU-s küldöttségnek helyben, és az EU-s nagykövetnek, hiszen nagyon hozzájárult ahhoz, hogy megfelelő tájékoztatást kapjunk. Rahmun elnök 83 százalékos arányjal megszavazták, ami nekem feltűnt, hogy voltak olyan választási időszakok, amikor nem lehetett egyáltalán szavazni. Számomra nagyon fontos lenne, hogy ha valaki elmegy szavazni, akkor fogjon egy lapot, és egyszerűen kihúzza, vagy beigszelje annak a nevét, akit akar, vagy nem akar. Pozitívumként említeném, hogy a választási szobákban, ahol jártam személyesen, de a kollégák azt mondták, hogy máshol is, nagyon képzett emberek ültek, akik felelősök voltak, és nagyon pontosan betartották az előírásokat, és nyilvánvaló, hogyha a fővárosból az ember vidékre megy, akkor egyre kevésbé korrektebb hozzáállásra találkozik, Hát voltak ilyenek például, hogy én úgy jöttem, hogy az egész család nevében szavazok, vagy hogy kétszer-háromszor ment be valaki ugyanabba a választó fülkébe, és volt, és két-három ember is néha egyszerre is megpróbált szavazni. Aztán volt olyan ember, aki öt személyigazolványjal jelent meg, azt mondta, hogy hát én szavazok a feleségem meg a gyerekeim nevében is, mert nekik otthon kell maradniuk, hogy dolgozzanak. Na, hát az ilyen dolgokon nyilván még időt kell adni ezeknek, hogy változzanak. Haben eine gemeinsame Presseerklärung abgegeben, das möchte ich. Közös sajtótájékoztatást tartottunk az OECD és mi, és megemlítettük azokat a dolgokat, amin egyébként még változtatni kell. Nagyon fontos a politikai dialógus, hogy végül a fiatalok is részt vegyenek már ebben, és részt vehessenek. Igazából az, hogy részt vehessenek, az most már nem nehézkes, inkább, hogy akarjanak, de hát ahhoz kell egy kis ösztönzés. Aztán a nők részvétele hogy mindig arról legyen szó, hogy a nők háttérbe szorulnak. És végül 2010 óta változott valami, de nem meléké. De valahogy meg kell érteni. 1300 kilométernyi közös határa van Tajikisztánnak, Afganisztánnal. Ezt a határt egyszerűen nem lehet felügyelni. A határmentiek mindig félelemben élnek. Számukra nagyon fontos, hogy a különböző etnikai csoportok jól kijöjjenek egymással, hogy, hogy békében élhessenek egymás mellett. Ezt nekünk, mint kérésüket tiszteletben kell tartanunk. Aztán meg kell, hogy mondanom, hogy a választási megfigyeléseken nagyon jó, hogyha mi az unió részéről aktívak vagyunk, mert így az uniós értékeket és elveket pozitívan tudjuk közvetíteni, és az, hogyha mi ott vagyunk, akkor ez jót tesz az országnak, és köszönöm. Köszönöm, Jegle asszony, lenne egy nagyon rövid kérdésem. Oroszországgal a vámunióval, ha lesz vámunió, erről mit gondolnak, hogy Moszkva ezt most nagyon napirenden tartja. Tajikisztánban vannak-e megbeszélések ezt illetően? Válasz. 99 óta vagyok közép-ázsiai delegációknak a tagja, ez azt jelenti, hogy elég jól ismerem a régiót. Kazaksztánt is ide értenem, mert akkor is, hogyha Kazaksztán benne van a Vám Unióban. Ők úgy gondolják, hogy az Európai Unió egy jó ellensúly lenne, mert a másik oldalukon ott van Kína, és hát ott van Oroszország is. Ők azt várják az Európai Uniótól ezek a tagállamok. Nem föltétlenül több pénzt várnak tőlünk, hanem azt, hogy valós támogatást kapjanak. A probléma azonban a következő régióban. Nazarbayev, Karimov és Rahmun elnökök egyszerűen nem képesek egymással szót érteni, egymás feje fölött elbeszélnek, egy aztán ülnek, és egyszerűen elbeszélnek egymás feje fölött. Ez egy nagyon nagy probléma nekünk itt van egy nagy feladatunk, és ez az egész közép-ázsiai régióra vonatkozik, tehát minden volt szovjet tagállamra, hogy Tajikisztán és Afganisztán határ kérdésének problémát megoldjuk itt, többet kell tennünk. Hogy mondjak egy példát? Két évvel ezelőtt megmutatták nekem a régiót, és Dusanbéból az ember egy hegyen keresztül megy a völgybe, aztán jött megint egy hegy, és már az volt az érzésem, hogy oda se érünk egy nap alatt. És akkor jött egyszer csak egy gyönyörű út és egy gyönyörű alagút. És azt mondják a kísérőim, hogy na, erre a pénzt Kína adta. Az Európai Unió meg mindig idejön, és elvárásai vannak, de soha támogatást nem kapunk. Tehát nem azt mondom, hogy mi is alagutakat finanszírozunk Tajikisztánnak, ehhez túl sok dolgunk van, de hogy megértessük a tajikisztániakkal, hogy mit képviselünk, hogy tényleg azt akarjuk, hogy a régió egyensúlya és békéje ne boruljon fel. Nem tudunk konkurencia lenni Oroszország számára. Ez tényleg még az, orosz, az orosz testvérség még mindig ott van, ők a nagy testvér. Tajikisztán számára, de vár, elvárnak tőlünk dolgokat. Elnök, köszönöm, Jegle, asszony. Ezzel lezárjuk ezt a pontot. Most pedig folytathatjuk a napi rendünket. A következő napi rendi pont. EU-Oroszország tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megújítása. Előadó Raucsek úr. Megadom a szót Raucsak úrnak. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Nos, bizottságunk véleménye ez az ITRA bizottság számára. Ahogy említette, az EU-Oroszország Tudományos és Technológiai Együttműködés megalapítás megújításáról van szó. A megalapodás 2000-ben került megkötésre, majd 5 évre meghosszabbítottuk 2009-ben, tehát eh, a javasol döntés ennek a megalapodásnak a megújítása a következő 5 évre jelenlegi formájában. A cél az, hogy intenzívebbé tegyük az EU és az Oroszország közötti bilateriális együttműködést a tudományok és a technológia terén. Úgy gondolom, hogy pozitív együttműködésről számolhatunk be, ami jól mutatja, hogy mindenféle nehézség ellenére, amelyel szembesülünk az Orosz Federációval fenntartott kapcsolatunkban, és beszéltünk ugye Ukrajnáról is, illetve arról a nyomásról, amelyet Oroszország gyakorol Eh, a keleti szomszédságunkban lévő országokra. Ennek ellenére, ilyen tények ellenére nagyon sok területen, például a tudomány és a technológia területén jól együtt tudunk működni, hiszen ott közös érdekeink vannak, és közös hasznokat hajt ez az erőfeszítés a gazdasági eh, versenyképességünk javítása tekintetében. Mindezen okokból eh, arra kérjük az ITRE szakbizottságot, mint felelősbizottságod, hogy tegyen javaslatod a parlament felé e, az említett megállapodás megújítására. Köszönöm szépen. So, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, Röcsek úr. Ha nincs egyéb érdeklődő, aki szeretne felszólalni, akkor a szavazása az AFET szakbizottságban december 12-én kerül sor, az étre szavazása december 17-én. Ezen napi rendi ponttal kapcsolatban akkor más mondani valam nincsen. Most pedig kötelességem bejelenteni, hogy a következő napi rendi pontot a Düran alelnök úr milyen már beszámolóját elhalasztjuk november 13-15-ére, pontosabban a Strasburgi eh, következő ülésünkre. Az mai ülést pedig délután folytatjuk. Köszönöm szépen mindenkinek, jó étvágyat kívánok!